Hölgyeim és uraim, a szavazás következik. Die erste Abstimmung betrifft eine Dringlichkeit. Az első szavazás állás, hat frakció állásfoglalási indítványára vonatkozik. Ruanda esete, Viktor Inge Bére esete. Szavazunk a szöveg egészéről mellette, ellene. Ki tartózkodik? Elfogadva. A következő állásfoglalási indítvány a szudáni helyzetre vonatkozik, hét frakció állásfoglalási indítványáról van szó. Az eredeti szöveg hatos bekezdésének eredeti szövegéről szavazunk, Svoboda úr azonban szóbeli módosítást szeretne eszközölni, tessék Svoboda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném javasolni, hogy az állásfoglalás hatos bekezdését módosítsuk, mégpedig úgy, hogy a végén fűzzük hozzá a szöveghez azt, hogy különösen ami a következő személyeket illeti, és itt aztán felsoroljuk a szavazólistán szereplő